Ich äh, Mindenkinek jó reggelt kívánok, különösen Fleckenstein kollégának. Azt hiszem, hogy az 1-től 5-ig nem kell foglalkoznunk a napirendi pontokkal, hogyha nem ez. Micsoda? Hogy? Mondja az elnök. Harmadik pont. Irán kéri a szót bárki Iránnal kapcsolatban. Akkor elkezdjük a szavazást, ha nem kéri senki a szót. Kompromiss 1, wer ist dafür? Egyes kompromisszum kitámogatja. A. Give Fleckenstein the EPP voting list adják oda Fleckenstein kollégának a néppárti szavazólistát, és az elnök kacag. 1, Egyes kompromisszum kitámogatja. Ki ellenzi? Kitartózkodott, elfogadtuk. 41-es kitámogatja. Ki ellenzi? Ezt elutasítottuk. 42-es kitámogatja. Ki ellenzi? Elfogadtuk. Kettes kompromisszum kitámogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellettem Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellettem, ellenem, elfogadtuk. 123-as módosító. Hol van ez? Itt van mellettem, ellenem, elfogadtuk. 126 mellettem, ellenem, tartózkodás utasítva. 127-128 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. I vote is ist mit 53 zu 53. 53-53 ellenében elutasítva. Ach das ist die ez eindeutig angenommen. Mit 31... Bocsánat, 31-20 ellenében egyértelműen elfogadtuk egy tartózkodás mellett. Ne. Das ist jetzt, da sind damit erledigt. Akkor ezt megoldottuk. Hetes kompromisszum. Mellettem ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. as két részben. Első rész okafogyottá vált, tehát csak a másodikról szavazunk, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellettem ellene elfogadtuk. Száznyolcvannégy. Név szerinti szavazás lehetséges? Hát ezt még soha nem szavaztunk így. Prada, what I see in my EPP voting list. Is that wrong? Is the EPP voting list wrong? Téves a néppárti szavazólista? Nem lehet rossz. Az mindig pontos. Skata. Skata. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Nem, már hosszú ideig nyitva is van. Lezárom a szavazást. 34-20 ellenében elfogadtuk. 253 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 186 név szerint, Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 24-30 ellenében elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 197 mellettem, ellenem, elutasítva. Akkor 198 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 198. kitámogatja. Kérem, hogy pontosabban mutassak ki, ellenzéki tartózkodott, elfogadtuk. 201-es mellettem, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum, mellette ellene elfogadtuk. 206-os, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 207-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 208 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 342 mellette, ellene, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 232-es módosító indítvány. Mellettem. Elfogadtuk. Kettő 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 238 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum. Bocsánat, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 269. Két oldallal később. 269 tánok mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 275. 275 mellettem, ellene, tartózkodás. Check. Ellenőrizzük tehát le. You, but the group's position is different. Minus. Κατά. Voting list. Look to the voting list. The vote is closed. Lezárom a szavazást. It's mit 21 zu 35 21-35 ellenében elutasítottuk. 276 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellenem elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 310 A 19-es kompromisszum lefedi az első rész, de a második részről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Elfogadtuk, mondom. Világos. 20-as kompromisszum. kitámogatja, Ki van ellene? Tartózkodás elfogad. 337. Hol találom meg itt a listán? Itt van la. 337 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 338, ne, azt visszavonták, 344 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most a 21-es kompromisszumról szavazunk, mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 362 mellettem, Wer ist Dagegen? Mellett ellene elutasítva. 370. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 439 mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. Csek, ezt akkor ellenőrizzük le. A 439-ről, tehát elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 37-18 ellenében elutasítva. 379 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 381 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ez okofogyottá válik. 399 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Okafogyott, okafogyott. 393, ha jól látom. Ki támogatja? Ki ellenzi, ezt elutasítottuk. 405-ös mellettem. Ellene tartózkodás elutasítva. Huszonkettes kompromisszum. Nem, bocsánat, 396. Ki támogatja? ki szavaz nemmel, ki tartózkodott, elutasítottuk. Most jön a 22-es kompromisszum. Vagy még valamit elfelejtettem? 395. Erről szavazunk mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 397 mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 398 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 411 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négy 399 mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor most jön a 407, 408, 418 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Twenty-two. Compromise 22. 22-es kompromisszum. kitámogatja, Ki van ellene? kitartózkodott, elfogadtuk. 420 os Ki van ellene? Adom, answer. De most komolyan 420-as ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 433 mellette ellen elfogad, elutasítva. 23-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 372-es módosító. Ki támogatja? 372 tehát ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodott, elfogadtuk. Akkor most a 469-esről szavazunk mellettem. Ellene tartózkodását utasítva. 4 19 mellett ellene elutasítva. 436-438 mellette ellene elfogadtuk. 437 mellette ellene elutasítva. 454 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 475 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 200 36. Ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 444 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 468 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 471 mellettem, ellene elfogadtuk. Kettes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Egyes, nem, hármas mellett ellene elutasítva, négyes mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, hét mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes mellette ellene elutasítottuk, tizenegyes mellette ellene elfogadtuk, 15-ös kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk, 17-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítottuk, 18 mellette, ellene elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 20-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodott, elutasítva. Itt meg megy tovább, jól látom. Check 24. Nem, a 24-esről ellenőrző szavazást nyitok meg. Abstimmung ist geschlossen. Mit 18 zu 37 abgelehnt. 1837 ellenében elutasítva. Wir kommen dann zu Inter. Inta, egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellen elfogadtuk, négy mellette, ellene, elutasítva. Äh, das ist Kavat 8, nem? 8, wer ist für 8? 8-as, mellett el, ellen elfogadtuk. Kilences mellette, ellene elfogadtuk. Tízes mellette, ellene elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene elutasítva. Tizenkettes mellette, We can do it what you like. Akkor a 11-est ellenőrizzük. Mit 15 42 abgelehnt. 15-42 ellenében elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as Ki támogatja a 13-ast, ki van ellene, ki tartózkodott. Még egyszer 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 14 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, mellette, ellene elfogadtuk, 15-ös, 16 mellette, ellene elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Elektronikus végszavazás. No, no, no, no, no, no. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 37 igen, 15 nem szavazat mellett, 8 tartózkodás mellett. Elfogadtuk a jelentést. Az ma wir jetzt? So we have to fast. So, Kolleginnen und Kollegen. Kedves képviselőtársaim, nagyon gyorsak voltunk, túl gyorsak voltunk. Kérem, maradjanak itt. Fleckenstein úr, hát az emberi jogokról van szó, ne menjen, kérem. So please, I would like to ask you to stay here. Kérem, hogy mindenki maradjon itt.